Hölgyeim és uraim, hölgyeim és uraim, kérem, kérem, hogy akik el kívánják hagyni a termet, azt tegyék meg a lehető leggyorsabban, mert szeretnénk folytatni az ülést. Tehát következő ülésünket. Hölgyeim és uraim, hogy az elnök, kedves kollégák, legyenek szívesek, és ne a plenáris teremben beszélgessenek. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Fél percen belül, thirty másodpercen belül kezdünk. Ismételten kérem, mondja az elnök úr, a kollégák, akik nem kívánnak a továbbiakban a teremben maradni, tegyék lehetővé, hogy folytassuk az ülést. Wznawiam posiedzenie. Chciałem najpierw Szeretném azzal kezdeni, hogy e, néhány dolgot bejelentek. Tájékoztatást kaptunk az elnök kéri, hogy fejezzék be a beszélgetést a plenáris teremben folytatni szeretnénk a munkát. Aki elkívánja hagyni a termet, tegye ezt azonnal. Want, please, in... Örülök, ha minél többen itt vannak, de aki nem kíván itt lenni, az ne itt beszélgessen, mondja az elnök ismételten. Hölgyeim és uraim, ö, kaptunk ö, arról kaptunk eh, értesítést, hogy eh, Mexikóban emberjogi megfigyelőt eh, megöltek, Jakola urat, aki finn állampolgár. Mindkét megfigyelőt egy emberi jogi megfigyelési tevékenység során meggyilkolták az Európai Parlament szeretné részvétét nyilvánítani az áldozatok családjának. Teljesen egyértelmű és világos, hogy még mindig vannak ilyen események a világban, ez nagyon szomorú. Washingtonban is látogatást tettünk a múlt héten, ott megnyitottunk az összekötő irodánkat az Egyesült Államok kongresszusával, és beszélgettünk, a tárgyalásokat folytattunk a gazdasági kapcsolatokról, tárgyaltunk a stratégiai partnerségről, és a tájékoztatást adtunk arról, hogy a Lisszaboni szerződés elfogadásával azt várjuk, hogy az Egyesült Államokkal folytatott kapcsolatok egyenlőbbek lesznek, kiegyensúlyozottabbak lesznek. A 60. évfordulóját ünnepeljük a Schumann kitüntetésnek, és az Európai Parlament május 8-án tartja Brüsszelben, és május 9-én Strasbourgban a nyílt napot. Különböző események lesznek, rendezvények lesznek Luxemburgban is az esemény megemlékről történő megemlékezés kapcsán. Az Európai Bizottság és a ö, Németország és Franciaország minisztere miniszterei is ott lesznek, és szeretném ö, kérni, hogy vasárnap jöjjenek majd át Strasbourgba is. Következő pontunk egy közös vita az Európai Parlament összetételéről. A jelentés, a parlamenti jelentést a jelentés készítője kollégánk Mendez de Vigo fogja ö, ismertetni. Átmeneti intézkedésekről van szó, amelyek az Európai Parlament összetételét érintik. Megadom a szót a jelentés készítőjének. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, hat percet kaptam, hát ez szinte egy örökké valóságnak tűnik. Nos, hozzászólásomat Rilke soraival szeretném idézni. Rilke volt Dimitri Cacos kollégánk kedvenc költője, ő néhány nappal ezelőtt veszítette életét. És pontosan itt ebben a tisztelt házban 1997. november 19-én Dimitri Cacos és jó magam ismertettük az amsterdami szerződést itt ebben a parlamentben, és pontosan ebben a szerződésben, az amsterdami szerződésben azt javasoltuk, hogy a szerződések bármilyen fajta felülvizsgálatát dolgozza ki előtte, megelőzőleg egy konvent. Ez egy közösségi módszernek nevezhető. És a konvent módszere az, amely az emberi jogi kartát és az alkotmányszerződést is megelőzte. Most pedig Dimitri Cácosra szeretnék emlékezni, most, amikor a Lisszaboni szerződés első felülvizsgálatát szeretnénk végrehajtani. Ez az első reform, amely a 36-os jegyzőkönyv módosítását tartalmazza. Nos, ezt egyfajta anomália indokolja, ugyanis abban a pillanatban, amikor az európai parlamenti választásokra sor került tavaly júniusban, a Lisszaboni szerződés akkor még nem lépett hatályba olyan visszásságok miatt, amelyet, amelyeket mindannyian ismerünk a választásokra, tehát még a, úgy került sor, hogy a nidzai szerződés volt hatályban, és a nidzai szerződés értelmében 736 képviselővel rendelkezik a parlament, szemben azzal a 751-jel, amely a Lisszaboni szerződés értelmében hatályos és hogy még bonyolítsuk a dolgokat, a 76-os jegyzőkönyv azt is kimondja, hogy 5 évre szól a képviselők mandátum. Ez azt jelenti, hogy nem alkalmazhatjuk minden további nélkül a Lisszaboni szerződést a 751 képviselővel kapcsolatban, mert van három képviselő egy adott országból, amely ugye három képviselőt veszít a Lisszaboni szerződéssel, de őket korábban már megválasztották. Tehát pontosan ezért, elnök úr, módosítani kell a 36-os jegyzőkönyvet, hogy lehetővé tegyük azt, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépjen, és ez a parlament a jogalkotási ciklus során 2014-ig, amikor ugye hatályba lép majd a 36-os jegyzőkönyv, kivételes jelleggel 754 képviselővel rendelkezzen. Éppen ezért, elnök úr, önhöz intéztem egy levelet, és azt kértem, hogy a 48.2-es szabályzat értelmében a parlament mondja ki véleményét két kérdésben. Először is szükséges egy konvent ahhoz, hogy a 36-os jegyzőkönyv módosítását kidolgozzuk? Egyfelől, másfelől pedig Kérdés, hogy a kormányok, a kormányfők kormányközi konferenciát összehívhatnak-e, hogy módosítsák a 36-os jegyzőkönyvet. Nos, elnök úr, a két kérdés összekapcsolódik, noha külön jelentésekről van szó. Úgyhogy először az elsővel kezdeném, nevezetesen a kormányközi konferencia összehívásával. Ahogyan azt már említettem, itt arról van szó, hogy ez a Lisszaboni szerződés alkalmazásának politikai eredménye, és ez egy átmeneti megoldás és kivételes is, amely kizárólag ezen ciklus során nyer alkalmazást. Éppen ezért a kormányközi konferencia olyas valamihez kötődik, amiben korábban már megállapodtunk, nevezetesen arra vonatkozik ez, hogy ez a 18 képviselő hogyan oszlik meg 12 tagállam között. Tehát, elnök úr, nincs vita. Én azt hiszem, hogy a kormányközi konferenciát össze lehet hívni nagyon gyorsan, és akár egy délelőtt alatt megoldhatók a kérdések, hiszen a politikai döntés ez már megszületett. Éppen ezért, elnök úr, 4 plusz 2 az 6 perc. Ja, hogy az utolsó két perc az a vita után illet meg. Rendben. Nos, akkor azt kérném, hogy a kormányközi konferenciát hívják össze, és azt gondolom, hogy nem szükséges az, hogy egy konvent jöjjön létre egy olyan kérdésben, amelyet megelőzőleg már megoldottunk. Elnézést kérek a félreértésért, elnök úr, soha nem volt még részem 6 percben, gondoltam, hogy akkor most szép terjedelmesen szólok, de a lényeg az az, hogy mi a kormányközi konferencia mellett vagyunk, és ellenezzük egy konvent összehívását. Köszönöm, Köszönöm szépen, kedves kolléga, köszönöm a jelentését és a felvezetését. Hat percről van szó, de összesen hat perc, és úgy gondoltuk, hogy ön két percet majd a vita végén fog szólni. Ezért osztottuk fel négy percet az elejére, és kettőt tartottunk a végére. Megérteszem, így most már csak másfél marad a végére, nagyon sajnálom. Jó, két percet megkapja a végén, elfogadom akkor megkérném a tanács eh, nevében a eh, Diego López Carrillo urat, hogy akkor eh, szóljon. Öni a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretném kifejezni megelégedettségemet, ugyanis az Európai Parlament tisztelt kollégám és barátom által, Inigo Mendes de Vigo által ugye egyetért az Európai Tanács által hozott döntéssel. Abban az értelemben, hogy a 36-os jegyzőkönyv reformja, amely ugye nélkülözhetetlen, tehát a Lisszaboni Szerződés 36-os jegyzőkönyvéről van szó. Ennek reformja nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy még mielőtt megtartanánk a következő parlamenti választásokat, itt dolgozhassanak azon képviselők, akiknek már itt kellene lenniük, ha hatályban lett volna a választások időpontjában a Lisszaboni szerződés. Egy kis horderejű reformról van tehát szó, éppen ezért nem szükséges egy komment összehívása. Paradoxonnak tűnik ez, hiszen Mendez de Vigór és jó magam is a konvent tagjai voltunk, amikor az alkotmányt dolgoztuk Európa számára Ebben az esetben pedig éppenséggel arról van szó, hogy elkerüljük ezt az eljárást, hiszen itt egy nagyon kis jelentőségű, kis horderejű, apró reformról van szó. És örvendek annak, hogy az Európai Parlament, ha jóvá hagyja az előadó javaslatát, akkor minél hamarabb eljöhetnek ide a képviselők, amint sor kerül a kormányközi konferencia megtartására. Ezt követően már jöhetnek a képviselők, természetesen miután sor került a 27 tagállam parlamentjében a ratifikációs eljárásokra. Ezt követően elkezdhetik munkájukat az említett képviselők, 18 képviselő, 12 tagállamból. Egyesült Királyság, Szlovénia, Lengyelország, Hollandia, Málta, Lettország, Olaszország, Bulgária, Svédország, Franciaország, Ausztria és Spanyolország az érintett országok. Tehát ezen országok állampolgárai még jobban lesznek képviselve itt az Európai Parlamentben. Éppen ezért számomra nagyon örvendetes, hogy Mendes de Vigo úr elkészítette ezt a jelentést, az Alkotmányos Ügyek Szakbizottsága ezt jóváhagyta, és remélhetőleg itt az Európai Parlamentben is széleskörű támogatást szerez minél hamarabb, és reméljük, hogy akkor minél hamarabb megjelenhet itt a parlamentben az említett 18 képviselő, aki, aki hiányzik most és akkor így megfelelünk a Lisszaboni szerződés kitételeinek. Köszönöm, elnök úr. Thank you very much, Mr. Um, Köszönöm szépen, miniszter úr. Diego López Garrigo a tanács nevében tett hozzászólását. Az Európai Bizottság alelnökét, Maros Sefcsovics urat kérem a bizottság nevében szóljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszöntet mondani Mendez de Vigo úrnak az igen kitűnő jelentésért, és örömmel tájékoztatom arról is, hogy a parlament és a bizottság egy pozitív véde, véleményt fogadott el a kormányközi konferenciáról, a, a 18 további képviselő befogadásával kapcsolatos eljárásról a bizottság a spanyol kormány javaslata alapján járt el, miután a spanyol kormány javaslata egy politikai megegyezésre épül, és hogy a bizottság azt ajánlotta, hogy kerüljön sor mielőbb egy kormányközi konferenciára. A spanyol javaslattal összhangban a bizottság hangsúlyozta véleményében azt is, hogy a konferenciát csak a további képviselők ügyére kellene korlátozni. Nagy örömmel tapasztalom, hogy a Mendez de Vigo jelentését támogatta a döntő többség az Alkotmányos Ügyi Bizottságban, és remélhetőleg ez lesz majd a holnapi ülés során is a parlamentben. Szeretném kifejezni a bizottság reményét, hogy a ez a kormányközi megállapodás a kormányközi konferencia miért összeül, és a 18 további képviselő mielőbb elfogadhatja mandátumát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottság alelnökének állásfoglalását. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy Két jelentésről van szó, Mendező Vigo kollégánk két jelentést készített. Az első az Európai Parlament összetételével kapcsolatos átmeneti intézkedésekre vonatkozik. A másik jelentés az pedig a határozat a szerződések felülvizsgálatát szolgáló konvent összehívásának mellőzéséről az Európai Parlament összetételével kapcsolatos átmeneti intézkedések tekintetében. Tehát két jelentést tárgyalunk egymással párhuzamosan. mivel mindkét kérdésre se kapcsolatban felvetődtek kérdések. A néppárt részéről Kassindi úr a szó. Köszönöm szépen, nagyon röviden a bizottság, amelyet elnöklök, nagy többséggel azt a megállapítást tette meg, hogy amit most hallottunk, azt támogatjuk, úgyhogy felesleges most mindezt elmondanunk. A problémára utaltunk itt is, és igazából a szakbizottságban is. A 76-os aktus, valamint a Lisszaboni szerződés azt mondják ki, hogy közvetlenül kell megválasztani az Európai Parlament képviselőit minden egyes országban. Ez viszont egy olyan probléma, akkor probléma, amikor a választási rendszer olyan, hogy a ciklusunkban itt ülésező képviselőket úgy fogadnánk be, hogy olyan jelöltek érkeznének közénk, akiknek nem volt teljes a sikerük a közvetlen választások idején, de bizonyos választási rendszerek lehetővé teszik azt, hogy még ilyen módon is bekerüljenek képviselők a tisztelt házba. Nem akarjuk megzavarni igazából az Európai Parlamentet, ezért az átmenet és kivételes kinevezési, kijelölési módot is át kell gondolnunk, ahogy a tanács is utalt erre. A bizottság úgy gondolt, az én szakbizottságom is, hogy ez megfelelő megfelelő megoldás. Személy szerint egy módosítót is beterjesztettem, amely megfigyelők kinevezését tenné lehetővé egy átmeneti időszakra, még mielőtt az új képviselők megválasztására sor kerülne jelenleg folyik, a módosítón vitája ellene kellene ö, szavazni, még akkor is, ha túl, tőlem származik ez a módosító, mert így lehet azonnal bevonni a tagokat ide az EP-be. Köszönöm. Köszönöm szépen. A szocialisták és demokraták nevében következik Hauregi Antondó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném jelezni, hogy ez nem egy kis horderejű döntés, amely előtt állunk, hiszen mindenekelőtt a szerződést reformáljuk első alkalommal azóta, hogy hatályba lépett, most a reformjáról beszélünk, már pedig ez azért nem akármi. Másodszorban pedig szeretnénk megerősíteni annak a lehetőségét, hogy 18 képviselő, akiknek jogukban állna az, hogy képviselők legyenek, ha sor került volna a szerződés hatályba lépésére a választások előtt. 12 ország akinek joga van arra, hogy felülvizsgálja a saját helyzetét itt ebben a parlamentben, hiszen nagyobb képviseletre tettek szert, mint amelyet most élvezhetnek, most megkapják ezt a jogot. Mindössze erről van szó, de azért ez egy nagyon fontos kérdés. A szerződés megreformálásához ugyanakkor arra van szükség, hogy egy konventet hívjanak össze a szerződés értelmében. A az elnökség ugye felteszi a kérdést, hogy szükség van a konventre ahhoz, hogy ratifikáljunk egy ilyen döntést. És a parlament erre azt mondja, hogy valóban nem szükséges ez. Ebben az esetben nincs erre szükség és éppen ezért meghatalmazza a tanácsot, hogy összehívjon egy kormányközi konferenciát, és megreformálhassa a szerződést, és ezáltal kezdetét vehesse az a folyamat, amelynek eredményeképpen a 27 tagállam ratifikálja ezt, és eljöhet ide végleg a 18 képviselő, és a 12 említett tagállam teljes jogú reprezentativitásra tegyen szert. De volt egy probléma, és mindenek előtt Szeretném elismerni azt, hogy volt egy nehézségünk, amikor arról, van szó, amikor arról volt szó, hogy megállapítsuk, hogy azok, akik ide jönnek, őket közvetlenül kell, hogy megválasszák, vagy lehet, hogy valahogy máshogy válasszák meg őket. Ez a probléma tehát felmerült. És éppen ezért foglalkozni kell vele, és ezt a problémát azt hiszem, hogy kielégítő módon sikerült tisztázni. Éppen ezért köszönettel tartozom a jelentés előadójának, Mendes de Vigo úrnak, illetve Duff úrnak is. Nekik is köszönhető, hogy a három frakció között megállapodásra jutottunk. Ugyanis azt állítjuk, igen, kezdődjék el a szerződés reformja komment nélkül, hogy biztosíthassuk ezt a jogot az említett tagállamoknak, ugyanakkor a tagállam arra is emlékezteti a nemzeti parlamenteket, hogy közvetlenül megválasztott képviselőket kell, hogy jutassanak az Európai Parlamentbe. És a mi feladatunk az, hogy az Európai Parlamenten belül felülvizsgáljuk az európai választási rendszert, hogy egységes legyen ez a rendszer, nemzetek feletti jellegű, és ezen rendszer értelmében válasszuk meg az európai parlamenti képviselőket. Így jött létre egy olyan egyensúly, amely számomra nagyon örvendetes, és ezt szerettem volna kifejezni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A DAFUR következik a Demokraták Szövetsége szerint. Természetesen a szerződés hatályba lépését, amennyiben a szerződés korábban lépett volna hatályba, akkor egy ilyen javaslatot már nem fogadtunk volna el. A parlament nem fogadhatta volna el azt, hogy Franciaország szeretné kinevezni a nemzetgyűlési tagokat az Európai Parlamentbe. És hogyha ezt elfogadtuk azt követően, hogy a ö, szerződés hatályba lépett, és megszületett ez a javaslat, akkor megsértettük volna magát a szerződést, mert ez a javaslat nem veszi figyelembe a, a degresszív proporcionalita arányosságot. Tehát elfogadtuk azt, hogy legyen egy átmeneti megoldás. A, ö, ugyanakkor ö, ez visszas helyzetet ö, teremtett, és ezt elég jól bemutatásra került a, a parlament összetétele és a választási eljárás vonatkozásában. Most, hogy valamennyi frakció egyetért abban, hogy egy jelentős reformra van szükség a választási eljárás tekintetében, és a parlament megfelelő javaslatokat fog majd tenni, és a kormányközi konferencia egy konvent fogja előkészíteni, amelyben részt fognak venni a nemzeti parlamentek is, és a nemzeti politikai pártok annak érdekében, hogy megfelelően rendezésre kerüljön ez a kérdés a következő választásokra. Nagyon hálás vagyok kollégáimnak, a koordinátoroknak, a más többi frakciónak, hogy ilyen konstruktív tárgyalásokat folytattak, és határozott szándékukat fejezték ki a választási eljárás megreformálása mellett. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most a zöldek nevében Hefner úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Széleskörű konszenzust sikerült elérnünk ebben az ügyben, és örülünk annak, hogy nagyobb lesz a parlament, és 18 új képviselő érkezik. Most pedig szeretnénk ennek megteremteni a feltételeit. Annak, hogy eljöhessenek ide, és együtt dolgozhassanak velünk. Mindössze egy apró dolog van, egy nézeteltérés, egy különbség, ami ugyanakkor nagyon jelentős, mert a mi munkánk alapjait, illetve a demokrácia elvének megértését és a parlament működésének elvét is érinti, nevezetesen azt, hogy ki dönti el, hogy kik ezek az új képviselők. Számunkra ez nem egy mellékes kérdés, hanem nagyon is központi fontosságú. Az Európai Parlament képviselői a szerződés értelmében általános, közvetlen és titkos szavazáson választják meg őket 5 évre. A polgárok választják meg őket. A 12 országból 11 esetében ez így történt, egy ország azt állította, hogy ez nem működött, és olyan képviselőket juttat el, hozzánk, akiket a, képvisel, akiket a polgárok teljesen más feladatra választottak meg a demokrácia elvének ez egy sajátos értelmezése. Lemondhatnánk ugyan egy konventről, ha ez pusztán egy technikai jellegű kérdés lenne, tehát hogyha a szerződés betartásának elvében megállapodtunk volna, de úgy tűnik, hogy itt fennáll annak a veszélye, hogy megszegjük a szerződést, éppen ezért mi ragaszkodunk a konventhez, mert ez egy kitűnő eszköz ahhoz, hogy pont ilyen kérdésekben konszenzust sikerüljön teremtenünk Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen az Európai Konzervatívok és Reformerek részéről Fox úr. Köszönöm szépen, elnök úr, örülök ennek a jelentésnek, és annak, hogy nem szükséges egy alkotmányozó konventet összehívni. Ez csak idővesztegetés és az adófizetők pénzének pocsékolása lenne az én választókörzetem nem kedvelné ezt. Tehát a Nagy-Britániában a vélemények egyensúlya már így is túl messzire ment. 18 további képviselő, hogy el tudja foglalni a helyét, szerintem nem jó az, hogyha megfigyelőként kerülnének be ez azt, azt jelenteni, hogy fizetéseket kell adni, és ugyanakkor nem lenne rá joguk szavazni. Ez egy rossz alapelv, ez egy rossz megközelítés. Akkor, amikor nagymértékben csökkentik az közkiadásokat, csak nem valamennyi tagállamban, ennek a parlamentnek példát kellene mutatnia, és a közpénzekkel gondosan kellene bánnunk. Az én frakcióm ellene fog szavazni ennek a jelentésnek, mert ez ellenében megy ennek az elvnek Elnök, köszönöm szépen. Az európai, a GUE következik. Zondegard úr. Köszönöm, elnök úr. Minden bizonyal nem értünk egyet számos az Európai Unióval kapcsolatos kérdésben, nem értünk egyet így az Európai Parlamentre vonatkozó kérdésekben sem feltétlenül. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy széleskörű konszenzus jött létre abban a tekintetben, hogy ami legitimitást juttat az Európai Parlamentnek, az az a tény, hogy demokratikus és közvetlenül választják meg a polgárok a képviselőket. Most pedig előttünk van egy javaslat, amely azt sugalja, hogy módosítsuk ezt az elvet. Van egy javaslat amely, amelynek értelmében egy olyan helyzet állhat elő, hogy az elkövetkező négy évben jóváhagyhatunk valamit, amit olyan emberek is hagytak jóvá, akiket kineveztek, nem pedig demokratikusan választottak meg. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon rossz fejlemény, sőt, nagyon sajnálatos is. Hiszen a szerződéssel kapcsolatos kérdés egyértelmű, éppen ezért módosítani kell a szerződést, de ez ellentmond a gyakorlatnak is. Amikor eh, Románia és Bulgária csatlakozott 2007-ben, akkor eh, azt mondtuk a két eh, tagállamnak, hogy nem is kell választásokat tartanunk. Azt mondtuk, hogy nem elég, ha kinevezik a képviselőket, hanem választásokat kell tartani. Tehát most nem húzhatja ki magát ez alól egy ország. Köszönöm szépen, Messerschmidt úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Valami furcsa van ebben a helyzetben, amivel itt szembesültünk, mert számos év óta hallottuk azt, hogy a Lisszaboni er- szerződés lesz az az eszköz, ami majd biztosítja a demokráciát, az átláthatóságot, befejezi. És most az első parlament miután több éve beszéltünk erről, és azt akartuk, hogy tehát mindaz, amiről beszéltünk az elmúlt időszakban, az nem, nem egészen úgy van. Miért? Valami furcsa ebben. Nyilvánvaló, hogy foglalkozni kellene ezzel a kérdéssel, és komolyan kellene venni az olyanokkal kellene, hogy olyanok kellene, hogy alkossák az Európai Parlamentet, akiket közvetlenül választottak meg az állampolgárok, a szavazók. Tehát a szavazók valódi képviselőinek kellene itt lenniük. Tehát ez eh, tulajdonképpen megsértjük ezt az elvet, eh, hogyha ezt elfogadjuk. Az egész érvelés és az érvelési rendszer, ami tulajdonképpen ö, visszájára fordul. És valójában az én politikai frakcióm nem tudja ezt támogatni. Elnök, köszönöm szépen. A függetlenek nevében Gómez úré a szó. Tisztelt elnök úr, közvetlenül azt mondom, hogy a kettes cikke Mendez de Vigo jelentésének rámutat arra a tényre, hogy a tanács egyik javaslata közvetlenül ellentmond az 1976-os aktus szellemiségének. Kinevezés nemzeti parlament részéről európai parlamenti képviselők felé, ugyanis az európai képviselők csak, csak közvetlen választáson lehet, általános választáson megválasztani. Ennél szigorúban nem lehet fogalmazni az ötös cikkben. Nincs lehetőség arra, hogy most külön parlamenti választásokat tartsunk, hogyha részlegesen sem képes erre a tagállam, akkor figyelembe kell venni a már 2009-ben lezajlott választások eredményeit, és a 2009-es választásokon nyertes képviselőket lehet ide delegálni. Minden más megoldás demokrácia ellenes nálam, különösen Franciaországban, ahol a nemzeti parlamentumot arányossági szabály nélkül választják ki. Valahol kormány döntésről van szó, ez pedig a szerződéssel inkompatibilis. Köszönöm szépen, hogy az elnök további tagok kezdenek. Mauro úr. Elnök úr, megint csak eh, szinte eh, elképzelhetetlen számomra, hogy a tanács ilyen nagy eh, könnyedséggel, ilyen spajsúlyos kérdésről dönt. Sajnálatos, hogy ez így van, de hát valahol egyszerűen úgy tűnik, hogy nem is zsenérozza magát a tanács, már pedig itt a saját intézményeink és projektünk hihetelességéről van szó, szóval konkrét példával élnék Olaszországban meg kell egy parlamenti képviselőt választani. Egy további kiegészítő választás során kell ezt megtenni. És mm, úgy tűnik, hogy csak 5%-a a választó polgároknak fog részt venni a választáson, de lehet, hogy a 2009-es számadatokra kell visszatérnünk, és akkor szankcionáljuk eh, a kinevezését egy képviselőnek, egy olyan képviselőnek, aki általános választásokon választottak meg. Hát így áll a helyzet. Európa ma még inkább, mint valaha, ilyen fajta csúsztatókon nem bukhat el. Én úgy gondolom, hogy a 18 képviselőnek egyszerre kell érkezni az EP-be, annak érdekében, hogy ne ássuk alá azon kényes egyensúlyt, amelyet a nemzetek egyensúlya most már ismer, és elképzelhetetlen, hogy az új képviselőket ne válasszák ne válasszák meg a 2009-2014-es ciklus további részére. Sürgősen az ajánlást és a jelentést el kell fogadnunk annak érdekében, hogy zöld utat adjunk a 36-os jegyzőkönyv módosításának anélkül, hogy a konventet összehívnánk, de azonnal, ahogyan azt az, e- a jelentéstevő is javasolja, mindjárt össze kell hívni egy kormányközi konferenciát. Nagyon gyorsan kell cselekednünk. Miért? Mert kevés dologról kell dönteni. Ezt a ö, szakaszt le kell zárnunk, a történelmünkben konstruktívnak kell lennünk, újra kell indulnunk, ezen sajnos negatív eseményből kiindulva. Köszönöm szépen, két percben Gróte úr, köszönöm szépen. Először is Mendez de Vigo úrnak, az előadónak szeretnék köszönetet mondani, ami a konventet illeti. Nem tartom szükségesnek, hogy összehívjunk egy konventet. Ez egy részletkérdés, amelyet eh, tisztáznunk kell, nevezetesen azt, hogy az Európai Parlament ahogyan ugye 79 eh, óta közvetlen és eh, titkos választások során választja meg a polgárait, nos emellett kell tartanunk, kitartanunk. És a tanács is jó lenne, hogyha egy kormányközi konferencia keretében minél hamarabb megoldaná ezt a problémát, hiszen a 18 kollega közül 16 egyfajta köztes állapotban van, ami eléggé elfogadhatatlan, és éppen ezért a labda most a tanács térfelén van ismételten. Ezért azt kérném a tanácstól, hogy ne essen kísértésbe, azért mert egy tagállam esetében nem találtak egyértelmű szabályokat, vagy mulasztott, elmulasztották ezt, mert arra számítottak, hogy hamarabb hatályba lép a Lisszaboni szerződés. Most hatályban van a Lisszaboni szerződés, úgyhogy a házi feladatunkat el kell lássuk ezzel a reformmal. De a tanács jó lenne, hogyha ne esne kísértésbe, hogy elfogadja azt, hogy egy nemzeti parlamentből kollégákat küldenek ide. Mert ezzel precedens teremtenénk, és ezt, ehhez nem, ezt nem tudom elfogadni, és az előadót teljes mértékben támogatom ebben a tekintetben, azzal a korlátozással, hogy nemzeti parlamentből ne delegáljanak kollégákat. Grazie. La parola all'onorevole Bellier per un minuto. Köszönöm szépen, Bellier asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Franciaország az egyetlen tagállam, amely nem ment elébe a Lisszaboni szerződés hatályba lépésnek, és nem hajlandó a 2009-es júniusi eredményekre támaszkodni az, hogy két új euró parlamenti képviselőt választhasson ki. Ez a, a súlyosan sérülnek az alap, a primer jogok. Tehát ebből a legitimitásunkat 31 évben abból nyerjük, hogy a képviselőket közvetlenül véd, választják. Most elfogadjuk-e azt, hogy a tanácsban elfogadták, hogy egy, ember, egy ország nem veszi figyelembe ezeket a szabályokat. El kell utasítanunk a legitimásokat és a kredibilitásunkat. Az európai állampolgárok választják az európai parlamenti képviselőiket, nem pedig a tagok, tagállamok kormányai. Ezért követeljük, hogy a parlament egy konvenció keretében vizsgálja felül a szerződést, és ne fogadja el a kormányközi konferenciát. Köszönöm. Kolmen képviselő, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésének késedelme azt eredményezte, hogy más, hogy nem egyezett a képviselők jóvá, a képviselők száma. Németország például három képviselőt veszít, de nem jogszerű ez a helyzet. És egy további bonyodalom azt jelenti, hogy a szerződés meghatározza azt, hogy 751-nél nem lehet magasabb a képviselők száma. A további 18 képviselő, illetve Németország számára a három képviselő elvesztése a szerződés 36. jegyzőkönyvének megreformálását teszi szükségessé. Meg kell állapodjanak a tagállamok annak érdekében, hogy módosítsák a szerződést. Ha ez nem történik meg, akkor bármilyen fajta jogi aktus jogszerűtlen lesz, hogyha a parlament a 754 képviselője hozza ezt meg. Tehát egy kormányközi konferencián kell ezen kérdésekkel foglalkozni, de ez egy nagyon nagy horderejű felülvizsgálata a Lisszaboni szerződésnek. Ugyanis azt teszi szükséges, hogy az összes tagállam újból ratifikálja, és nemzeti referendumot is írjanak ki, tehát nagyon fontosnak tartom ezt a javaslatot. Köszönöm szépen, az elnök. Traskowski úr, másfél percben. Well, I strongly disagree. Nagyon nem tudok egyetérteni az előző hozzászólóval. Itt egy azt a kérdést kell megválaszolnunk, hogy össze kell-e hívnunk egy konventet, hogy erről a kérdésről döntsön vagy sem. És azt a döntést hoztuk, hogy ezt nem tesszük hanem a az új eszközt tiszteletben tartva járunk el. Ez legitimitását növeli mindannak, amit határozunk, és ez a jövőre szól, mert az igazán fontos kérdések, amik a szerződések változtatását illeti, mint például a választási eljárás, az konvent összehívását fogja igényelni Köszönetet szeretnék mondani Inyigónak és a többi kollégának. Volt egy problémánk azzal, hogy hogyan válaszunk ki további 18 képviselőt ebbe a házba, mert a tagállamok nem terveztek erre semmiféle eljárást. De úgy döntöttünk, hogy a reprezentativás a legfontosabb kérdés, és ez az az elv, amit figyelembe kell vennünk ennek mentén kell mozognunk, és eh, kiegyensúlyozott képviseletre van szüksége a háznak minél előbb. Ezért választottuk a pragmatikus megoldást, arra kértük a tagállamokat, hogy a választási eljárásukat egészség, egészítsék ki mielőbb, és eh, remélhetőleg valamennyi eh, parlamenti képviselő így csatlakozni tud hozzánk közvetlen választás útján. Elnök, köszönöm szépen. Guillaume asszony két percben. Kedves kollégém, a parlament kiegészítő tagjainak kinevezése, ez nem új dolog, a Lamassz úr Szevérán jelentés is foglalkozott már az előző ciklus alatt ezzel. Akkor hogy is ne csodálkoznánk a jelenlegi helyzeten, ahol Franciaország a két új képviselőt kijelöli a Lisszaboni szerződés hatályba lépését mindenki tudta előre, és hogy ezt a kérdést majd Franciaországban is meg kell fontolni előre. Furcsa, hogy nem gondolt erre a, a Franciaország. Az, hogy a 36-os jegyzőkönyvet módosítjuk, lehetővé teszi ezzel valahol Franciaország számára, hogy úgymond azon alapszabályt megkerülje, hogy valahol közvetlen általános választásokon keresztül kijelölni, a, megválasztani az új képviselőket. A parlamenti képviselők és valahol a parlament szavahihetősége is megkérdejeleződik valahol. A másik 11 ország viszont nem szabad, hogy ennek kárát szenvedje ott, ahol valahol valóban közvetlenül választották meg ezen képviselőket. Legitim, hogy ezen 11 ország képviselője munkához kezdhessen. Ezért mindenképpen szabályoznunk kell a kormányközi konferencia összehívásán keresztül rendezni a kérdéset, de kihangsúlyozzuk, hogy Franciaországnak a kötelezettségét mindenképpen tiszteletben kell tartani, és az ilyen megállapodások elfogadhatatlanak az, az európai állampolgárok képviseletének házában. Szükséges tehát a jövőben eh, egységes eh, európai parlamenti eh, közvetlen általános választásokon megválasztani minden egyes tagállam képviselőit. Itt valahol a házban nekünk, nem a kormánynak kell szólnia. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk Gurmai asszony egy percben. Kedves kollégák, eh, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen az együttműködést a kollégák részéről, akik részt vettek a munkában. Hosszú éve, több éves munka után, miután aláírásra került a Lisszaboni szerződés, végre hatályba is lépett arra szükség van, hogy megerősítsük a parlamentnek a szerepét. Komolyan kell vennünk ezt a lehetőséget. Az intézményi reformokat figyelembe véve a döntéshozatalra kell koncentrálni oly módon, hogy ez valamennyi európai állampolgárt szolgálja. Nem szabad administratív kérdésekkel túl sok időt tölteni. Ezért gyors, hatékony döntéshozatali rendszerre van szükség. Ezt várják az állampolgárok is, valamint az átláthatóságot. Fontos, hogy jó legyen az együttműködés az európai intézmények között. Meggyőződésem, hogy a javasolt kompromisszum életképes. Ez hatékonyabbá teheti a munkánkat, megerősítheti az Európai Parlamentet, és ezzel szolgálhatjuk az állampolgárokat. Személy szerint is a néhány kollega, akiket már megválasztottak, minél előbb elfoglalják a helyüket, annál jobb. Ez további értéket ad az intézményünknek. Köszönöm. Grazie. Eh, Köszönöm. Most pedig a spontán felszólalások következnek, meghallgatjuk eh, azon képviselőket, akik eh, jelentkeztek egy percben. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Magam is el szerettem volna, hogy az előttem szólók is megtették, el szerettem volna mondani, hogy köszönetet mondok Mendez de Vigo kollégánknak, aki nagyszerű munkát végzett, hát néha eléggé felfűtött hangulatban folyó munka során mindenképpen megfelelt a kihívásoknak, és mindannak, hogy milyen intenzíven és érdekekkel állunk ehhez a kérdéshez. Nagy fontosságú kérdés, ez a kérdés legitim, hiszen a, a kinevezési, kijelölési módokról és a képviselők számáról van szó. A jelentéstevő képes volt arra, hogy különböző véleményeket egybegyűlt, gyűjtött, sokszor ellentétes véleményekről volt szó, igen, kiegyensúlyozott a munkája, a vélemények pedig eltérőek voltak, köszönöm még egyszer az előadónak. A két jelentés javaslatai ugyanúgy a kormányközi konferenciára vonatkozó, és az átmeneti intézkedésekre vonatkozó jelentés pragmatikus, realista, jelentések, és azt gondolom, hogy ezt várják el Európától az állampolgárok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kalembach asszony egy percben. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az előadónak és az árnyékjelentéstevőknek is a munkájukat. Azt hiszem, hogy ma az Európai Parlament egyértelmű jelzés kell, hogy küldjön a külvilág felé arról, hogy eh, már eh, várjuk az új kollégákat, és a tanács elmulasztotta eddig a feladatainak teljesítését. Úgyhogy hangsúlyoznunk kell, hogy minél hamarabb megoldást kell találnunk ugyanis szabadon választott 18 képviselő minél hamarabb meg kell, hogy kezdje itt a munkáját. Nem csak az Európai Parlament egészének feladata az, hogy a polgárokat képviselje, hanem a szakbizottságokban is az a feladatunk, hogy a lehetőleg hatékonyabban dolgozzunk, és éppen ehhez szükséges azon kollégák szakértelme, szaktudása is, akiket megválasztottak jogszerű módon, és én, mint osztrák képviselő is mondom, hogy minél hamarabb várom a kollégákat ide. Köszönöm. Grazie, la parola all'onorevole... Köszönöm. Bermayer úr, egy percben. Danke, Frau Präsidentin. Köszönöm, elnök asszony. Alig száradt meg a tinta a Lisszaboni szerződésen, már jönnek az újabb módosítások, fokozódik a káosz az új képviselők kapcsán. Fantom képviselőkről is szó esett már, és ez nagyon jogos. Ezt többek között az váltotta ki, hogy felettébb eltérőek a választások, a választási rendszerek, amelyek problémákat vetnek fel. Regionális jelöltek is léteznek, nincs lista, így pedig nem nehéz az, hogy a lista alján szereplő képviselők előbbre kerüljenek. Már pedig nem szabad engednünk azt, hogy a parlament kiválassza azt, hogy kit delegáljon konkrét információra is szükségünk van a képviselők tevékenységéről a megfigyelési idő alatt, és ez a fantom helyzet természetesen nem járul hozzá ahhoz, hogy fokozzuk a polgárok az unió iránti bizalmát. Tehát tisztázni kell azt, hogy milyen státusszal és mikortól jönnek ezen képviselők, a Lisszaboni szerződés esetében pedig ugye Horvátország csatlakozása is ott van még, úgyhogy azt hiszem, hogy a polgárok arra várnak, hogy a tanács minél hamarabb tisztázza a helyzetet. Köszönöm szépen. Szekierszki úr, és remélem, hogy a nevét nem rontottam le egy perc. A Lisszaboni szerződés értelmében az Európai Parlament összetétele megváltozik és a Lisszaboni szerződés a közelmúltban lépett hatályba, és a, nem hívták össze azt a konferenciát, hogy a változásokat is ratifikálják. Ezért nagyon, nagyon fontos felülvizsgálatról van szó, de mégiscsak szüksége van erre, méghozzá mielőbb. Osztom azt a véleményt, amit a jelentés készítője fejtett ki. A tagállamok érteke, hogy az további tagok parlamentben megjelenhessenek és képviselhessék választóikat. Ez az alapelve az Európai Uniónak. Valamennyi képviselőtnek hely, ugyanakkor kell elfoglalni a helyét az Európai Parlamentben. Ez a feltétel. Köszönöm szépen. Zvere úrnak adom meg a szót egy percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt bizottsági és tanácsi képviselők! Én is szeretnék csatlakozni azon kollégákhoz, akik azt hangsúlyozzák, hogy az Európai Parlamentnek teljessé kell válnia, és teljes létszámban kell dolgoznia mielőbb. Még egyelőre nem teljes a létszám, tekintettel arra, hogy megváltozott a szerződés, és ezek a változások még nem kerültek átvezetésre. Szerintem a kormányközi konferencia a legjobb megoldás, így tudjuk megteremteni a jogi alapját annak, hogy teljes létszámmal dolgozzunk. Egyetértek a jelentés szerzőjével, aki a lehető legjobb jogi megoldást kereste. Ez a mai vita azt mutatja, hogy a jó utat sikerült felvázolnia. Én is azok közé tartozom, akik várják az új képviselőket, szükség van rájuk, és azok, akik nem tervezték az előző választásokkor azt, hogy esetleg további képviselőket kell küldeniük, azoknak azt javaslom, hogy amikor majd sor kerül a képviselők csatlakozására, akkor hát nem fog csorbulni a legitimitás a parlamentnek. Köszönöm szépen. Utolsóként a spontán felszólásoknál egy perc Kelly úr számára. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy ha megválasztanak valakit az Európai Parlamentbe, annak joga van elfoglalni a helyét, ugyanúgy, mint a azon képviselőknek, akik, annak a 736-nak, akik az elmúlt időszakban már itt voltak. Normálisan kell, hogy menjenek az ügyek. A tagállamok az, hogy nem számoltak ezzel 12 hónappal ezelőtt, akkor nagyon nagy esélye volt annak, hogy a Lisszaboni szerződés sem kerül ratifikálásra, és valószínűleg ez volt sokaknak a véleménye. Az én hazámban is voltak ilyen. Most viszont miután minden ratifikálásra került, azokat, akiket megválasztottak, meg kell, lehetővé kell tenni számukra, hogy elfogadják, elfoglalják helyüket még a következő választások előtt Grazie. Eh, diamo ora... Eh, Nagyon szépen köszönöm. Akkor most a tanács képviselőjének adom meg a szót. López Garrido úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindezt azt szerettem volna hozzátenni, hogy eh, egyetértek azon hozzászólásokkal, amelyekben a képviselők kifejtették, hogy mennyire fontos hogy ezt a függőben levő ügyet a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban minél hamarabb megoldjuk. Tehát tisztázzuk ezen 18 képviselő helyzetét. Hiszen a legutóbbi választásokra némileg korábban került sor, mint, mint hogy hatába lépett volna a Lisszaboni szerződés. Tehát a 36-os jegyzőkönyv reformja nagyon időszerű, és egyetértek azokkal is, akik azt fejtették ki, hogy minél hamarabb sort kell erre keríteni. Ugyanis hiányzik most 18 képviselő innen a parlamentből, ők pedig az európai polgárokat képviselik, 12 tagállam polgárait, már pedig ezt az űrt minél hamarabb be kell tölteni. Éppen ezzel magyarázható az, hogy egyetértek Mendes de Vigo úrral, aki azt javasolta, hogy ne hívjunk össze kommentet, mert ez nem szükséges, de minél hamarabb össze kell hívni a kormányközi konferenciát. És a 27 tagállam is így minél hamarabb ratifikálhatja ezt a jegyzőkönyvet, és az Európai Parlamentben elkezdheti munkáját az a 18 megválasztott képviselő, akinek itt kellett volna lennie a jogalkotási ciklus kezdetétől fogva. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottságé a szót. Sefcsovics úr, parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom én is, hogy ez a vita is egyértelműen megmutatta, hogy egy rendkívüli helyzetet próbálunk megoldani a pragmatikus megoldást keresők, és ez egy átmeneti megoldás éppen ezért. Nagyon örülök a pragmatikus megközelítésnek, amit Mendez de Vigo úr is alkalmazott, és ami szerepel a jelentésében és nagyon nagy támogatást kapott ez itt a plenárison is, mint láttuk. Teljesen világos, hogy a közös célunk az az, hogy 18 új képviselő csatlakozzon hozzánk mielőbb. És visszatérve a bizottság álláspontjára, nagyon egyetemben megkérdeztük a azt, hogy hogyan eh, le kell ezeket a változtatásokat adminisztratíve levezényelni, és teljesen eh, egyértelmű volt a, konfer- a kormányközi konferencia mert figyelembe véve, hogy milyen változtatásokra és miről van szó. Hogyha a modalitásokat vizsgáljuk, hogy hogyan kerülnek kiválasztásra a képviselők, ez biztos, hogy felvetődik, fel fog vetődni majd a kormányközi konferencián is. Hagy tegyem még hozzá azt, hogy amikor az Európai Tanács vizsgálta ezeket a kérdéseket, akkor nagyon világos volt, hogy a tanács mindenképpen egyensúlyra törekedett ez egy igény, hogy lehetőleg úgy kerüljenek kiválasztásra, ahogy ez szokásos a képviselők esetében, illetve hogy ez megfeleljen a nemzeti alkotmányoknak is. Ezért született ez a három opció, hogy a realitásokat figyelembe vegyük, és ez természetesen a következő választásokkor már helyére kerül. Hagy fejezem még be azzal, fejezem be azzal tisztelt elnök asszony, hogy a belső gondolkodása a parlamenten belül, hogy milyen változtatás lehet szükséges a parlamenti választásokkal kapcsolatban, ezeket ez egy külön kérdés, ma nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy 18 további képviselő hogyan csatlakozzon a parlamenthez. A változásokat pedig majd más alkalommal kell megvitatnunk. Köszönöm. Ehm, Köszönöm szépen. Most a vitát lezárnám, és Mendeze Vigónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Különböző és egymástól távol eső álláspontok, mint Mauro, Golnis vagy Kolman képviselők álláspontjáról arra következtetésre jutunk, hogy az eljárás, illetve a választási rendszerek problémákat vetnek fel, akkor ez elnök azt, hogy azt jelenti, hogy szükségünk van egy egységes választási eljárásra. Ez pedig egy olyan mandátum, amelyet már a római szerződés is tartalmazott. Éppen ezért a koordinátorok előtt is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, főleg Hauregi és Duff úrnak, a kettes módosítás, ugye holnap szavazunk, remélhetőleg támogatást szerez ez a módosítás. A cél ugyanis az, hogy az egységes választási rendszer ez a közeljövőben megoldódjon. Mert ezzel felszámolnánk a problémákat és az ilyen kérdőjeleket. Traskovski képviselő emlékeztetett arra, hogy a reprezentativitás milyen fontos. Nos, ez egy olyan tényező, amely ugye a legtöbb hozzászólásból kiderült. Egyetértek, és ezt a jelentés első cikkében is kifejtjük, hogy blogban csatlakozzon hozzánk a 18 képviselő, mert ha ez nem történne meg, akkor a reprezentativitás elveszne. És hogy blogban csatlakozzanak, itt ugyanis politika igazságszolgáltatásról van szó, Éppen ezért pragmatikusak kell, hogy legyünk, mert egy kivételes átmeneti helyzet bizony átmeneti és kivételes megoldásokat tesz szükséges, úgyhogy én nem rejtem véka alá azt, hogy nem tetszik annak a lehetősége, hogy olyan parlamenti képviselők csatlakozzanak hozzánk, akiket nem a 2009-es választásokban választottak meg. Ezt le is szögezem. De hogyha választanunk kell, és ez az egyik megoldás, a másik az, hogy ne csatlakozzanak, akkor az a fontos, hogy csatlakozzon a 18 képviselő, és éppen ezért azt kérem a képviselőktől, hogy ezen átmeneti, gyakorlatias, de mindenek előtt igazságos megoldás mellett tegyük le voksunkat. Köszönöm tehát az együttműködésünket és a hozzászólásokat. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. A közös vitát ezzel lezárom. A szavazást holnap 11 órakor tartjuk meg.